délután lesz a szavazás ebben a témában. Most le is zárom az ülést. Még először két közölnivalóm van. Az egyik az állandó német tisztviselő Jörgen Kreitzmann mentelmi jogának megszüntetésétről szól. A másik közlendőm pedig az, hogy